tájékoztassam önöket Miroslav Franzdorf képviselő január 22-i elhalálozásáról 62 éves volt. Ransdorf úr 2003 óta volt az Európai Parlament cseh képviselője, a GUE frakcióhoz tartozott, elnök helyettese volt, elnöke volt az ITRE bizottságnak, valamint az Euronest parlamenti közgyűlés delegációjának, és az EU-Ukrajna parlamenti eh, társulási bizottság delegációjához is tartozott. A filozófia doktora volt, számos könyv és tanulmány szerzője, többek között a reformáció történetéről, Marx illetve az amerikai politikai kultúra eredetéről. Kérném önöket, hogy egy perc néma csennel emlékezzünk meg elhunyt kollégákról. Zipkac.